Allora, anche se siamo pochi... Még ha kevesen is vagyunk, de azért javaslom, hogy kezdjük el. Persze nagyon is érthető, hogy miért van ilyen nagy késés, mert blokád alatt van Brüsszel, hatalmas dugók alakultak ki, és ezeket nehezen lehet kikerülni. De azért kezdjük el a munkát, úgy gondolom. Először is elmondom, hogy miről hoztunk döntést tegnap este a koordinátorok ülésén. Kijelöltük a jelentéstevőket a 2014-es választásokkal kapcsolatban Kárkovszki úr és Gualtieri urak lesznek a jelentéstevők, ami pedig a statisztikáról szóló véleményt illeti, ezt tőlem, engem kértek fel rá, és ugyanakkor a ma reggelre tervezett kiadott szavazást elhalasztottuk, mert egy formális egyetértésre van szükség hozzá. Kicsit egyébként én sietek is most itt ezekben a napokban, és sajnos el kell mennem a szavazásról is. Reméljük, hogy majd itt lesz egy alelnök, aki levezeti helyettem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az illetékes szakbizottság, majd az illetékes szakbizottsággal közösen majd meg tudjuk beszélni azt, hogy mikor kerüljen ez megszavazásra. Aztán az AFKO még a Juri által bevezetett téma a bizottság jogkörei vonatkozóan. Szintén kijelöltük a szakbizottság, illetve a jelentéstevőnket, Duff úr fog jelentést készíteni a cseh köztársaságra vonatkozó jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Ezen kívül a 159-es cikk értelmezését kértük, kérték tőlünk, de mm, a jelentéstevők azt kérték, hogy először jogi szakvéleményt kérjünk ki a jogi, szak, a jogi um, szolgálattól. Ezen kívül még a Juri felkérésére egy jelentést fogunk készíteni, illetve egy véleményt a parlamenti mentelmi jogok felfüggesztésével kapcsolatban. Ezen kívül a 151-es cikk értelmében a közös együttesülések kapcsán a stokholmi témában, a LIBE és a JURI közreműködésével. Ugye önök is tudják, hogy ennek a stokholmi programnak a megvalósításába minket is bevontak. 2013. februárjában, február, itt Brüsszelben egy szemináriumot fogunk szervezni, ez délelőtt fog lefolyni, a Firenzei Egyetem, Európai Ügyek Egyeteme fog előadást tartani az alapítványokról, politikai alapítványok Európában öt éve hogyan is folyik a demokrácia terjesztése Európában. Délután pedig állampolgársági kérdések, helyi önkormányzati választások, nemzeti és regionális, illetve európai választások kapcsán a választói jog témájában. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes téma lesz, és már ezzel kapcsolatban a mi szakbizottságunk néhány, egy kevés idővel ezelőtt már végzett elemzéseket. Ezzel kapcsolatban, tehát ennyit, ennyit az elnök közleményeiről, és akkor most térjünk rá 11-es napi rendi pontra. Ez a többszintű Európai Uniós irányítás alkotmányos problémáiról szól. Gualtieri úr az egyik előadónk. Nincsenek még munkadokumentumaink, de reméljük, hogy ezek hamar megérkeznek, és addig is megvárjuk, hogy Tálkovszki és Gualtieri urak tájékoztassanak bennünket a munkamenetéről. Ki akar először felszólni? Tarkovsky úr, tessék. I've got the, <clears throat>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 van egy jó nyitó mondatom, a munkadokumentumon dolgozunk. Hát pontosan ezzel foglalkozunk most, jó úton járunk, ugyanis nagyjából kialakítottuk, hogy mit szeretnénk tenni. Jó definíciója van a többszintű kormányzásnak, irányításnak, pontosítani kellett ezt a definíciót, és ahogy a korábbi szakbizottsági üléseken is mondtuk, mindenek előtt arról kell beszélnünk, igyekszünk, hogy a meglévő szerződésekben rejlő lehetőségeket kihasználjuk. Tehát beszéljük meg, hogy a szerződések jelenlegi formájában mi az, ami megvalósítható. Természetesen ez nem újdonság, mert az Európai Monetáris Unióról szóló vita pontosan ezzel kapcsolatos. A jövőbe kell tekintenünk, mi az, ami tanácsos, hogy, és hogyan eh, lehetne megváltoztatni adott esetben a szerződést. Meg kell próbálnunk javítani az EU eh, eh, gazdaságirányítását kihasználva a szerződésekben rejlő lehetőségeket, ami a gazdaságirányítást, a foglalkoztatás, szociálpolitikát illeti, illetve az LKB-val való kapcsolatrendszert amin ezzel párhuzamosan dolgozunk itt a szakbizottságban vélemények készítésével legitimitás, átláthatóság az európai szemeszter kapcsán, aztán a bankfelügyelet kérdése. Mindezzel a valutaunió javítása terén foglalkozunk és egy pillantást vetünk a jövőbe is, vizsgáljuk a lehetőségét a fiskális és esetleg politikai unió létrehozásának is. A vége felé pedig megpróbálunk a jövőbeli szerződés, változtatás témáját is felvázolni, hogy milyen kompromisszum képzelhető el a jövőben. Hogyha mérehatóbb átalakításban gondolkodunk, ami szerződésváltoztatást jelent. Az egész gyakorlat konklúzióinál ugye meg kell mondanunk, hogy mit szeretnénk elérni. Korábbi felszólalásokban erről beszéltünk, illetve meghallgatásokon és megerősítést nyert, hogy a legfontosabb az európai integráció elmélyítése, de a jelenlegi módszerek mentén nem újakat kialakítva, és nem a kormányközi módszerrel kicsi szofisztikáltabbak vagyunk most már, mert azt is mondjuk, hogy elavult a közösség és a kormányközi módszer megközelítése, nem csak ez a kettő létezik már, és a több szintű irányítást úgy kell ellátni, hogy új intézményeket ne hozzunk létre, mert amellett, hogy meghatározzuk közeljövőre vonatkozó prioritásainkat, az is fontos, hogy kimondjuk, hogy ennek a parlamentnek még a prioritásai, és hogyan kívánna jövőről gondolkodni, az elért eredményeket hogyan tudjuk továbbvinni a e, serpák révén a tárgyalásokon. Ez a kiindulási pont. És e, mivel is foglalkozunk most? el kell döntenünk mindenek előtt, hogy milyen konkrétumokat vegyünk bele ebbe a munkába. A jelenlegi szerződések alapján is vannak problémák, egyes elképzelések kihívást jelentenek, mert még nem látjuk világosan, hogy mit érhetünk el a szerződésen belül, és hogyha ambiciózusabbak vagyunk, akkor hol lesz szükség szerződés változtatásra a jogászok feltérképezhetik a terepet. A problémásabb dolog a jövőbe tekintés feladata, vagyis hogy mit kell tenni, hogyha szerződésmódosítás is elképzelhető. Alapvetően ez a szerkezet, a struktúrája ennek a jelentéstervezetnek. tervezetnek úgy képzeljük el, hogy először egy munkadokumentumot tennénk az asztalra, nem jelentést, ugyanis a struktúráról szeretnénk önökkel vitát folytatni, az ambíciókról, e, mielőtt e, konkrétan papírra vetjük a végleges struktúrákat. E, jó lenne, hogyha a véleményeket megismerhetnénk, és széleskörű támogatást élvezne a jelentés ebben a szakbizottságban egyes ambíciók a jelenre és a közeljövőre vonatkozóan kompromisszumos, konszenzusos alapon alakulnának ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tárkovszki úr. Azt hiszem, hogy ön már felvázolta azokat a pontokat, amelyek a jövőbeli munkát majd meghatározzák. Gualtieri úré a szó most. Köszönöm szépen. Szeretném kiegészíteni azt, amit Rafael mondott. Mégpedig azzal, hogy milyen ütemezésben gondolkodunk. a Van Rampuy féle végleges jelentés is azt javasolja, hogy majd ennek a elkészülte után készítsük el a mi szövegtervezetünket, és a Tejszen jelentést is csak néhány nappal ezelőtt fogadták el. Ez is egy újabb ér volt amellett, hogy egy kicsit elhalasszuk a szöveg elkészítését. De eközben a munkaanyagon dolgozunk, és szeretnék köszönetet mondani természetesen a titkárságnak. Lass, már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkészüljön a dokumentum, a következő afkörülésre kész is lesz. Még néhány szót arról, hogy a többszintű irányítással kapcsolatban mik a legfontosabb gondolataink. A munkanyag tervezete elmondja, hogy mi a különbség a multi-level és a multi-tier irányítás között. Ez utóbbi Hát, ami szintén több szintűt jelent magyarul, egy új dimenzióra is gondolunk, ami szintén már előtérbe került. Ezzel kapcsolatban meg kell vitatnunk, hogy a kettő közül melyik a megfelelőbb a gazdasági monetáris unió megerősített irányításával kapcsolatban. Az alapvető különbségből indulunk ki, Ugye vannak az eurozónás országok és a nem euróval rendelkező országok, ugye ez egy értelmes különbségtétel, de itt nem csak politikai, hanem intézményi különbségtétel is előtérbe került, és ez egy még erőteljesebb határvonal. Ez olyan országok között húzódik meg, amelyek egyrészt Eh, egy opt-outot eh, jeleztek, eh, illetve azok közül, amelyek derogációval amelyval rendelkezek, de, de elkötelezettek, hogy majd valamikor csatlakoznak az euróhoz. Ezért ezt kell figyelembe vennünk, ez a munkánk alapja, amikor a többszintű irányításról gondolkodunk. Különösen, hogyha az erőforrásokra gondolunk. Itt ennek a különbségtételnek van egy újabb pontosítása, amelynek kapcsán ugye bevezetjük a Fiscal Compact egyik elemét. Ez egy megint egy eltérő konstrukció, csak 25 országa tagja. Dánia opt-outot kért ez alól, és a cseh köztársaság sem csatlakozott a Fiscal Compacthoz. Ami fontos ez ügyben, én nem vagyok nagy csodálója egyébként ennek a e, Fiscal Compact-nak nevezett megállapodásnak, de intézményi szempontból ezzel kapcsolatban az a, font, az a lényeges elem, hogy ez de facto létrehoz egy új intézményt, mégpedig az euró csúcs találkozót, amely nyitott legalábbis, hogyha elolvassuk a 12. cikket, akkor ez többé-kevésbé mindenre vonatkozik, ez egy jó kompromisszum, ami lehetővé tette, hogy a derogáció rendkező országok is csatlakozzanak ehhez, és azok, akik aláírták a, a Fiscal Compactot. Tehát ez az euró csúcs találkozó hivatkozási alap lesz az Európai Parlament számára is. Ez egy olyan intézmény, testület lesz, amelynek erősebb a politikai státusza, mint az eurócsoportnak a amely hát a tanácshoz kapcsolódik, és inkább egy informális testület. Itt van tehát ez a három alapvető, top szintű formáció hogy ezeket hogyan kezeljük, az nagy mértékben attól függ, hogy a gazdasági monetáris uniónak eh, milyen irányítási modellje lebeg a szemünk előtt. Van egy olyan modell, amit eh, Merkel kancellár asszony a parlamenti beszédében nagyon pontosan leírt. Ő a stabilitás és a kettős erő uniójáról beszél, hát ez nem fog így bekerülni a történelem könyvekbe. De a lényegét tekintve ez a modell egy olyan unióról szól, amely szabályokra épül, és a GMU irányítása is szabályokra épül. Azt mondanám, hogy a piaci erők műk nek ezen szabályok mentén kell működniük. És egyfajta központ több szabályt alkotna meg az erőforrások felhasználásáról. Habermas definíció alkalmazhatjuk, a végrehajtó föderalizmust, és hogyha az uniós szabályok predominanciájának a modelljében gondolkodunk, akkor azt hiszem, hogy a jelenleg működő, létező mechanizmusa ennek a többszintű irányításnak, amin a jelenlegi szerződésben van benne, a megerősített együttműködésre vonatkozó cikk, illetve a 36-os cikk, ezek tulajdonképpen már lehetővé teszik a többsebességű Európa létét. A, lesznek országok, amelyek el, mélyebb integrációt kívánnak megvalósítani, és más tagállamok, amelyek szintén azért a szabályrendszer keretein belül működnek. ezeket az eszközöket jól kell tudnunk használni de hogyha plusz fiskális kapacitásokat vezetünk be, azaz egy gazdasági monetáris uniós irányítás kapcsán beemeljük az erőforrások kérdését is az egész kontextusban, és hogyha nem valószínű az, hogy 27-ek meg tudnak egyezni egy ilyen megerősített fiskális kapacitásban, ugye múlt héten is éppen ez történt, akkor már természetesen egy új területre lépünk, ahol el kell gondolkoznunk azon, hogy az intézmények ilyen szintekre bontása, megkülönböztetése, amelynek nem csak a szabályok, hanem az erőforrások, a fiskális kapacitás különbözősége is alapja lesz. Hát ilyen keretekben készül majd a jelentésünk. És azt hiszem, hogy az egyik eredmény az kell, hogy legyen, hogy ne jöjjön létre egy fal az eurozóna tagjai és az azon kívüli tagállamok között, hanem inkább a különbségtétel azon országok között legyen, amelyek Eh, ugye az Euró plusz országok derogációval, illetve az opt-outot választó országok között legyen a választóvonal. Persze még elmélyültebben is eh, követhetjük az úti tervet, meghatározhatnunk esetleges hidakat a jelenlegi szerződés keretei között és eh, fel lehet építeni egy ilyen többszintű fiskális kapacitást. Azt hiszem, hogy van néhány ilyen, és még dolgoznunk kell különböző modelleken, költségvetésen kívüli modell, azután a költségvetésen belüli modell, amelynek az alapja megerősített együttműködés egyik oldalon, illetve a ténylegesen a költségvetés, a fiskális kapacitás menti megkülönböztetés. Tehát mindezt elgondolkozhatunk azon is, hogy a jelenlegi szerződés keretei között mire van lehetőség. De egyetértek Rafaellel, hogy miután a Tyson jelentés azt mondja, hogy még akkor is, hogyha abban gondolkozunk, hogy, a, hogy majd lesz egy új konvent, persze nem 2015 előtt, hanem csak a következő választások után, de erre a felőkészületeket már most megtehetjük, tehát majd most gondolkozhatunk azon, hogy az esetleges szerződés módosítás hogyan erősíti meg majd ezt a lehetőségét ennek a többszintű kormányzásnak, aminek az alapja nem csak a szabályok különbözősége, hanem az erőforrások tekintetében megtett különbségtétel is. Én nagyon sok a munkánk, remélem, hogy a kollégánk hasznos inputokat adnak majd ehhez. Köszönöm szépen, Gualtieri úr. Most pedig már kérték a szót többen, Daffur elsőként. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a két eh, társelőadónak is nagyon ösztönző volt, amit mondtak, csak néhány dolgot szeretnék hozzátenni, ami hozzájárulhat, hogy igazán ragyogó jelentést készítsünk, mert ennek a jelentésnek ragyogónak kell lennie. Az Európai Parlamentnek nincs sok ideje felkészülnie a konventre, Tudom, hogy 2015-ben lesz csak, de Nincs túl sok idő mostantól odáig sok munka elvégzéséhez, és a választási kampány előtt jó lenne, hogyha a parlament előkészítené a dokumentumokat. Minél nagyobb hatást tudjunk így elérni, mihelyt visszatérünk, és megindul a konvent folyamata nagyon hasznos, hogyha hamarosan elkezdünk első gondolatokat közreadni, ugyanis az Európai Bizottság azzal fenyeget, hogy egyfajta tervezetet készít jövő júniusra a politikai unióra. Ez egy kicsit zavarba ejtő javaslat legalább magabiztos álláspont alapján tárgyaljunk a bizottsággal, és ezt lehetővé tenni ez a jelentés véleményem szerint. Bízom benne, hogy decemberben az Európai Tanács elnökségi konklúziói révén a konklúziókról a politikai unió tárgyában tartott ülésén elkötelezi magát, és a miniszterelnökök is elkötelezik magukat egy hivatalos, formális szerződés módosítási folyamat iránt 2015-től, de úgy gondolom, hogy egy előkészítő reflexiós időszak mellett is el kell, hogy kötelezzék magukat a közbőső időszakban, és ebben a folyamatban a parlamentnek főszerepet kell játszania, nekünk ott kell lennünk. Attól függetlenül, hogy megállapodás van-e arról, hogy a további elmélyítés, a politikai integráció irányában haladunk-e tovább. Meglepett, méghozzá kellemesen lepett meg Merkel kancellár itt a parlamentben két héttel ezelőtt elmondott beszéde a korábbi Brüzsi beszédében az uniós módszerről beszélt, de nagyon hagyományos, klasszikusan kormányközi mondandónak tűnt számunkra az. A brűzsi beszéd óta Merkel kancellár előre lépett, úgy tűnik, az Európai Bizottságról, mint egyfajta végrehajtó hatóságról szólt, és az Európai Parlament fontosságát is hangsúlyozta. Annak érdekében, hogy felismerjük, elismerjük a német gondolkodásban bekövetkezett ezen változást, úgy gondolom eljött az idő ahhoz, hogy, hogy arra, hogy a parlament viszonozza ezt a gesztust, és megnyugtassa az euróövezeti tagokat arról, hogy felkészülten felkészültünk arra, hogy saját gyakorlatunkat, eljárási szabályainkat adaptáljuk, a fiskális politikai döntésekhez, az, európai, az euróövezetet érintő döntésekhez alkalmazkodjunk. És hogy egy euróövezeti ellenőrző szakbizottság felállítását megfontoljuk az ECON szakbizottságon belül. Természetesen fenntartva azt, hogy a plenár is biztosítja a teljes EU kohéziót a, a plenárison kerülne sor mindig a végszavazásra, viszont az előkészítő munka egy része egy specifikus eurozóna specifikus szakbizottság keretein belül valósulna meg. Én úgy gondolom, hogy erről is szólniuk kell önöknek a jelentésükben, nem lehet figyelmen kívül hagyni a több szint esetében a parlament működését sem. Egy másik, egy második gondolat arra vonatkozik, hogy láthatjuk az újságokban, hogy egyes nemzetek, amelyek nem államok, önrendelkezést szeretnének. Skócia, Katala, Katalónia, és megképzelhető, hogy más területek és erre hajlanak. Fel kell, hogy vessük, hogy mennyire tudunk megbirkózni ezzel a teljesen legitim önrendelkezési törekvéssel, anélkül, hogy az EU tagállamok szerepét meg megkérdőjeleznénk, illetve meg sokszoroznánk a tagállamok számát. Úgy gondolom, hogy van egy néhány lehetséges válasz erre például az általam javasolt transnacionális jelölési listák a parlamenti, európai parlamenti választásokra, illetve a regionális választó körzetek a, a nagyobb tagállamokon belül, például Spanyolországban, Lengyelországban. Úgy gondolom, hogy mm, megfelelő lenne, vagy érdemes lenne az önök jelentésében is beszélni erről a jelenségről. Egy további elképzelés az lenne, hogy a tagállamok szerepét adaptáljuk úgy, hogy világos javaslatot teszünk egy kis bizottságra. Lisszabon nem tudta ezt megvalósítani, mert az az őrült elképzelés alakult ki, hogy valamilyen receptet kell a miniszterelnököknek kialakítani a nemzetek képviseletére, és erre képtelenek voltak. De ettől még megpróbálhatjuk. Legközelebb úgy gondolom, hogy közvetlenül és világosan egy kisebb Európai Bizottságra kell javaslatot tenni, oly módon, hogy az elnök jelölje a tagokat, és a parlament hagyja jóvá őket, válaszza meg őket. Ezzel véget lehetne venni, vetni a tagállamok és biztosuk közötti eh, kapcsolódásnak, ami bizony rontotta a politizálás színvonalát és a jogalkotás színvonalát. És a negyedik gondolat, amit hát nagyon hálás lennék, hogyha szerepeltetnének a jelentésben, egy reflexió Norvégia, Svájc, és Törökország jelenlegi helyzetéről. Mind a három ország kapcsolatáról elmondható, hogy az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatuk nem kielégítő és nem stabil. Úgy gondolom, hogyha komolyan gondoljuk, hogy többszintű irányításban kell gondolkodni, akkor arról is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet javítani és kodifikálni a szerződésben a, egyfajta társult tagságot, hivatalos társult tagságot, ami megfelelhet bizonyos országoknak. Lehet, hogy Törökország nem is akar csatlakozni az EU-hoz, illetve olyan országoknak, amelyek akarnak, de nem tudnak csatlakozni. Illetve olyan, tag, olyan jelenlegi tagállamok számára, amelyek a föderális lépést nem akarják meglépni. Tehát kell találnunk egy kredibilis, tartós kapcsolat lehetőséget az Európai Unióval. Úgy gondolom, hogy a többszintű irányításról szóló vita nem zárulhat le úgy, hogy nem vizsgáljuk meg a társult tagság koncepcióját is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Daffur. És most még valaki kérte a szót, Bronx úr. Inkább csak kérdésem lenne, ami abból adódik, amit Galtieri mondott, mégpedig azt, hogy igazából az euróvezet 17 tagja és a 10 nem tagja között húzódik a különbség. És még ennél is fontosabb, az Egyesült Királyság ugye rendelkezik egy opt out 9 ország viszont nem, ők csak ilyen ideiglenes derogációt kértek. Azon gondolkozom, hogy önök és mások mennyire biztosak abban, hogy ez a kilenc tagállam majd csatlakozik az euróvezethez? És ha ezen tovább gondolkodunk, van-e valamilyen mechanizmus, amivel erre kényszeríteni lehet őket? Barozó úr az utolsó kérdés kapcsán ezt feltették neki, de megtagadta a választ a kérdésnek erre a részére. A lényeg a következő, hogyha ez a, biztosak vagyunk abban, hogy a, ez a 9 plusz jövőbeli tag végül is csatlakozni fog az euróövezethez, akkor az Egyesült Királyság, mint társult tag, lehet, hogy megoldja az önök többszintű kormányzással kapcsolatos problémáját, hiszen akkor olyan helyzet alakul ki, hogy különböző szintű tagságok lesznek. Nem tudom, hogy világos-e ez a felvetés. Honorable Scholz, la parola. Scholz úr. Danke, Vorsitzender, ich weiß. Köszönöm, elnök úr, tudom, hogy kevés az időnk. Nagyon érdekes és fontos kérdésben kellene egyetértenünk. Úgy gondolom, hogy nekünk, alkotmányügyi bizottságnak, én inkább a ma már zajló valóságos folyamatokkal kell foglalkoznunk illetve akkor kell ezekkel foglalkoznunk, amikor majd javaslatokat kell kidolgozni ezeken a szinteken átnyúló új irányítási formákkal kapcsolatban. A Lisszaboni szerződéssel, és ahogyan ez a szerződés a monetáris integrációt szabályozza, tulajdonképpen a határokat kijelöltük. Amikor ma azt mondjuk, hogy hova tartunk, akkor azon kell alapvetően elgondolkoznunk, hogy egy gazdasági monetáris unió hogyan néz ki. Egy olyan gazdasági és monetáris unió, amelynek jelenleg 27 vagy 28 lehet, és amely létrehoz egy olyan opciót mindenki számára, hogy a GMU-nak tagja legyen. Az egységes valuta bevezetése után azt is látjuk, hogy a közös valuta révén Európában, el, Európában még nem valósult meg a eh, gazdasági szociális egységesítés, tehát eh, politikai következményekben is gondolkoznunk kell, hogyan tudjuk eh, tiszta módon átszervezni ezt az egész mechanizmust. A módosításra van szükség, valószínűleg ehhez kell egy konvent, a, ezekről a lehetőségekről párbeszédet kell folytatni. Az Európai Parlamentnek is gondolkozni kell azon, hogy ezt a konstrukciót hogyan tudjuk a demokratikussá tenni. Nem tudom, hogy az úgynevezett valóság előtt valóságot ki, tudjuk-e hajlítani, vagy változtatni. Itt van az euróövezet. Ugye azok az országok, amelyek ennek nem tagjai, hogyan tudnak azonos jogokkal részt venni ennek a gazdasági monetáris uniónak a, az ilyen kifel, ki átalakításában vagy kialakításában. Ugye közös gazdaságpolitika, közös költségvetési politika, tulajdonképpen szociálpolitikai közös szabályozás is ide tartozik, hiszen az árfolyam, mint mechanizmus, amivel ki lehet egyenlíteni a különböző népgazdaságok helyzetét, ez megszűnt, és ezért olyan irányítási mechanizmusokra van szükség, amelyek hát, mégis valami fajta szabályozásra, kiigazításra képesek. Andrew Duffal teljesen egyetértek, egy nagy dobásra van szükség, nagyon komoly eh, javaslatot kell kidolgozni a közvélemény számára, eh, az Európai Parlament perspektívikusan, tehát távlatosan is képes tervezni, ezt kell bizonyítanunk, demonstrálnunk. Politikai unió, költségvetési unió, gazdasági unió, és végső soron majd egy szociális unió, az, ami a tervekben szerepel, hogy ez hogyan történjen meg államszövetség formájában, vagy a német példa. Ugye mi igazából egy Európa nem akarunk szövetségi szintű berendezkedés, de akkor milyen konstrukciót képes ezeket a feladatokat ellátni? hogyan tudnak a, a, hogyan tudjuk bevonni az embereket, a lakosságot ebbe a folyamatba. Az Európai Parlamentnek erre meggyőző választ kell adnia és miután nagyon szorít az időnk, csak annyit, hogy a mi frakciónk szívesen részt vesz ebben a munkában, és örömmel érdeklődése várom a következő vitákat. Köszönöm szépen, és most pedig visszaadjuk a két társjelentéstevőnek a szót, Gualtieri úrnak először. Nos, hát nem tudok válaszolni, teljes mértékben legalábbis ezekre a fontos felvetett kérdésekre. És úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ez a vita, és azt is mutatja egyben, hogy fontos témákat meg kell még vitatnunk, és erre időt kell szánnunk a munkadokumentum fogja az alapját jelenteni a további tárgyalásoknak. Az Andrew által felvetett pontokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy elsősorban az a lehetőség, hogy a parlament alkalmazkodjon egy erősebb és más jellegű EMU irányítási rendszerhez. Fontos gondolat, ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és egyet is értek egyébként azzal, hogy intézményi szempontból a Merkel beszéd előrelépést jelentett a Brűzsihez képest, és ezt el kell ismerni, és egyébként az ő elkötelezettségét figyelemreméltónak méltónak kell tartanunk. Ő egy szabályokon, jogközösségen alapuló euró Európai Unióra gondol, és hasonlóképpen gondolkodik az eurozónáról is. De mindenféle esetben ezt a gondolatot is be kell majd vezetnünk a jelentésünkbe, és el kell gondolkodnunk azon, hogy az Európai Parlamentnek milyen szerep is jut ebben a megváltozott irányítási rendszerben. A következő a jogalkotási ciklusban, tehát még a szerződésmódosítás előtt, vagy az utáni helyzetet figyelembe kell vennie a jelentésnek, tehát ezeket a különbségeket, és fontos lenne még az is, hogy a szomszédságpolitikánkat is átgondoljuk, a társult tag jogi státuszáról el kell gondolkodnunk, de egyelőre nem látom, hogy pontosan hová is vezet ez a multi-tier, tehát többszintű governance lehetősége, ami a régiókat illeti. Itt azért egy kicsit több többet hezitálok. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehet a többszintű irányításba, kormányzásba belefoglalni, ugyanis ezzel megnyitnánk Pandora szelencéjét, és az is lehet, hogy ezeket a gondolatokat más specifikus jelentésekben kellene majd inkább megtárgyalnunk. Ami pedig Bronx úr kérdését illeti. Itt nem bizalmi kérdésről van szó, hanem jogi kötelezettségről. Jogi értelemben egészen más a helyzet azon országok között, akik opt-outot kértek az euróból, és azok között, akik viszont elkötelezettek az eurózónához való csatlakozás mellett. természetesen itt a politikai akarat kérdését is figyelembe kell vennünk, hiszen a demokráciák eldönthetik, hogy hogyan kívánnak lépni, azonban ez nem fogja megváltoztatni jogi státuszukat. És ugyanakkor a helyzet függ attól is, hogy mi hogyan tudjuk erősíteni a közös irányítást, és hogyan tudunk felülemelkedni a jelenlegi euróválságon, politikai értelemben, nem pedig csak jogi értelemben. És végül, Solc úr, köszönöm szépen a felszólalását, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek az ön megközelítésével. és nagyon örülünk annak, hogy ön aktívan részt kíván majd venni ebben a vitában. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tárkovszki úr, esetleg hozzá kíván tenni valamit? Igen, nagyon örülök. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy örülök annak, hogy nem vagyunk annyira borulátóak, mint a Van Rompoy haikuban olvashatókhoz képest. Én szerintem Robertóval és másokkal együtt nem leszünk egyedül, nagyon jó tanácsokat hallhattunk, és Andrewval is egyetértek abban, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a jelentés valóban nagyon jó legyen, fontos, hogy mit teszünk a következő évek, illetve a konvent szempontjából, és ugyanakkor rugalmasnak is kell maradnunk, mert van rompolynál van most a labda, és talán konstruktívabban kellene válaszolnunk, mint ahogy a nő megfogalmazta haikujában. Már Már 1975 óta, tehát már lassan 4, 40 éve beszélünk erről. Tehát régi érvek vannak az asztalon, de mégiscsak nem látjuk, hogy hová vezet ez a tárgyalás Írországban, illetve máshol. Tehát százezerszer hallhattuk már a mellette szóló érveket, az ellenérveket egyaránt, Nekünk parlamentként meg kell fontolnunk a helyzetet, és nagyon fontos az, hogy milyen megtaláljuk azt a megfelelő pillanatot, amikor ezt bevethetjük. Nagyon sokan fél évvel ezelőtt ugye úgy tűnt, hogy ez egy olyan gondolat, amely majd nem talál követőkre ebben a házban, de ez mégsem így volt mert egyre több befolyásos ember áll mellette. De én továbbra is úgy gondolom, hogy nem túl jó ez a gondolat. Főleg nem most kellene elindulni ezen az úton, mert itt nem csak az ekonról van szó, hanem igazából a parlament ennek a háznak a jövője forog kockán, és annak ellenére, hogy egyetértek Robertóval abban, hogy el kellene gondolkodnunk azon, hogy kik azok, akik az eurozónához csatlakozni szeretnének, de nekünk, európai parlamenti képviselőként azok a képviselők, akik eurozónás tagállamokból érkeztek, vagy olyanokból, amelyek nem eurozónás ér- országokból érkeztek, vagy optáutos országból, el kell gondolkodni az egész projekt legitimitásán. Nem tudom, hogy egy ilyen precedens mennyire lenne jó a ház szempontjából, és egyébként eljárásjogi szempontból sem vagyok biztos a helyzetben. Ami a társult tagság kérdését illeti, hát ez attól függ, minden attól függ, hogy hogyan fogjuk ezt megfogalmazni. Amennyiben olyan országokról beszélünk, amelyek éppen tagsági tárgyalásokban állnak velünk, de mondjuk azt, hogy eufémizmussal élve, nem igazán haladnak ezek a tárgyalások, most itt Törökországra gondolok konkrétan, akkor ez a fajta gondolat, hogy associated membership, társult tagság nagyon jó ötletnek tűnik, mert nem fogjuk tudni, hogy hová is vezetnek ezek a tárgyalások, de egyébként más államokról is beszélhetnénk ebben az értelemben. De ugyanakkor nem tudom, hogy hitelességünket a Balkánon például mennyire erősítené mindez, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy azok az országok, amelyeknek már megígértük a tagságot, hogyan fogják fogadni ezt a helyzetet. Amennyiben egy társult tagsági státuszt javasolunk, akkor az egész projekt hitelességén kell elgondolkodnunk, hiszen nem biztos, hogy mindenki hasonlóképpen értelmezi mindezt. Lehet, hogy egyesek úgy fogják értelmezni, hogy az Európai Unió elismeri saját gyengeségét, és megpróbál nem meg betartani ígéreteit, vagy átgondolja a kapcsolatait olyan országokkal, amelyeknek tagságot ígért, vagy akár olyan országoknak is, amelyek már konkrétan tagjai. Tehát nem lehet azért ilyen hamar feladni ezt, mert ezzel tulajdonképpen olyan országokban felkorbácsolhatnánk az érzelmet, ahol eleve kockázatos a széttöredezés. Amennyiben végül a britek úgy döntenek, hogy ki akarnak szállni az EU-ból, hát rendben, de mindenképpen azért nem kellene ezt ösztönöznünk. Néha mérgesek vagyunk rájuk, és néha arra kényszerülünk, hogy ezt kimondjuk. Tehát a társult tagság gondolatát nem akarom eleve elvetni, de nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyan használjuk, mit értünk alatta, hogy nehogy a céljainkat vonjuk kétségbe mi magunk. Ugyanis úgy gondolom, hogy azért végül ezt a haikut nem azért olvastam el, hogy mosolyt fakasszak a képviselők arcára, hanem egész egyszerűen azért, hogy azt mutassuk, hogy itt ki is az optimista. Ez a többszintű kormányzás projekt igazából azt mutatja, hogy mi gondolatokkal rendelkezünk, vannak ötleteink azzal kapcsolatban, hogy hogyan is képzeljük el az unió működését a jövővel, jövőben, és mi igazából nem csak politikusok vagyunk ebben a szakbizottságban, hanem szakértők is, tehát különböző érveket tudunk felsorakoztatni, és ez a mi szerepünk, és végül az a feladatunk, hogy világos üzenetet közvetítsünk. Mi úgy gondoljuk, hogy igenis, és a projekt megvalósítható, nem akarjuk teljes mértékben átformálni azokat a módszereket, amelyeket eddig használtunk, és nagyon fontos, hogy hogyha ezt az irányvonalat kívánjuk képviselni, akkor pontosan milyen javaslatokkal állunk elő. Például arra gondolok, hogy hogyha az Econban egy albizottságot hozunk létre, vagy például, hogyha a társult tagság fogalmát kívánjuk megfogalmazni, definiálni, akkor lehet, hogy kontraproduktívakká válunk, hogyha ezt nem jól tesszük, ugyanis elképzelhető, hogy rossz üzenetet közvetítünk, és mindenki úgy fogja gondolni, hogy védekező állásba kényszerültünk, már pedig nem ez a helyzet, azt hiszem, hogy az Európai Uniós intézmények közül talán az Európai Parlamentnek kellene annak az intézménynek lenni, amelyik legkevésbé defenzív helyzetben van. Elnök, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a vita, és azt hiszem, hogy december 18-ára már talán a munkadokumentum elkészülhet, és akkor még majd vitát is folytathatunk, elmélyültebb vitát. Most pedig térjünk rá a szavazásra. Nagyon sajnálom, de el kell mennem, úgyhogy azt kérem, hogy Legrip asszony vegye át tőlem az elnökösködést. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok! Voilà. Bonjour mes chers collègues, euh, nous allons maintenant... Jó napot kívánok, kedves kollégák! Akkor következzék a szavazás. Az első jelentés, amiről szavazni fogunk, Kazini elnök jelentése a parlament eljárási szabályzatának a közfelkiáltással megválasztott alelnökök rangsoráról szóló 15. cikke második bekezdésének módosítása témájában. Akkor eh, szavazzunk először is a második módosítóról. 13. cikk első bekezdés, van itt egy szóbeli módosító Dafur. Igen, köszönöm szépen. Körbeadtam, illetve kiosztották a szövegét, úgy gondolom. A szóbeli módosítónak az a célja, hogy a jelenlegi szabályt a második bekezdésnél, a 13. cikkben módosítsuk. Itt ugye a tagállamok méltányos képviseletéről van szó a ház különböző szerveibe. Ez egy furcsa és arhaikus megfogalmazás. A földrajzi egyensúlyt szerepeltetném helyette. Úgy gondolom, hogy ez valamivel korszerűbb megfogalmazása, megengedik, hogy így fogalmazzak. Szakovszki úr. A probléma az, hogy csak most kaptuk meg ezt a szóbeli megfogalmazást, és bár a tisztségviselő megfogalmazás korrekt angolul, ráadásul nekem nincs gondom a tisztességes tagállami képviselettel is. A földrajzi egyensúly se okoz nekem gondot, de mivel nem tudtuk, nem volt időnk ezt alaposan átolvasni, én ellenezném, hogy bevegyük a szövegbe ezt a javaslatot. Igen. Én csak akkor, hogy 27 tagállam esetében elég valószínűtlen, hogy mindegyikük képviselőtet kap parlamenti képviselő által az elnökségben. De hát elfogadom, hogy ezt a szóbeli módosítót már nem lehet figyelembe venni. Akkor ezt a szóbeli módosítót nem bocsátjuk szavazásra, akkor ebben egyetért mindenki szavazzunk a kettes módosító első részéről mellette. Ellene. Tartózkodás. A módosítót elutasítottuk. Kettes módosító második rész. Elnézést. De igen, második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. elutasítva. A következő módosítókról 3-as, 4-es, 6-os, 7-es. Ezeknek nincs tárgyuk, tehát tártalanok. Következik az 5-ös módosító mellette. ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Ez egyes módosító mellette? ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás a jelentéstervezetről mellette. Ellene. Tartózkodás. A jelentést elfogadtuk 20 igennel és egy tartózkodással. Most pedig Rangel úr jelentése következzék. Az Európai Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló rendeletnek, az EKB-nak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosítása. Az A kompromisszumos módosítóról szavazzunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Az elkompromisszumot elfogadtuk. B kompromisszumos javaslat mellette, ellene tartózkodás. A B kompromisszumos javaslatot elfogadtuk. Rögtön a hatos módosítóra térünk át mellette. Ellene tartózkodás, a hatos módosítót elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, a hetes módosítót elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, a nyolcas elfogadtuk. Kilences módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Kilences elfogadva. Tizenhetes mellette. Ellene tartózkodás, 17-est elfogadtuk. 18-as. Mellette? Ellene. Tartózkodás. A 18 as elutasítottuk. 19-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. 19-es elutasítva. Következik a C kompromisszumos javaslat mellette. ellene, tartózkodás, a C elfogadásra került, D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, a D kompromisszumot elfogadtuk. 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Az egyes módosítót elfogadtuk, kettes módosító. Mellette ellene tartózkodás. A kettes módosítót elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás. A 14-est elfogadtuk. Hármas mellette? Ellene. Tartózkodás. A hármas módosítót elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. A négyes módosítót elfogadtuk. Az egész véleménytervezetről szavazunk most mellette. Ellene. Tartózkodás. A véleménytervezetet elfogadtuk. Most Dafur jelentése következik. Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról. Több módosítót is benyújtottak. 20 szavazunk először, mellette. Ellene. Tartózkodás. A 20-as módosítót elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, a 89-est elvetettük. Következik az elkompromisszumos javaslat, ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Az elkompromisszumot elfogadtuk. 91-es módosító mellette? ellene. Tartózkodás. A 91-est elfogadtuk, 23-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 92-es módosító mellette ellene tartózkodás. A 92-est elfogadtuk. 93-as módosító. Egy tömbben szavazhatunk róla, a 94-es, 95-ös, 96-os és a 99-es módosítókkal. Akkor ezekről együtt szavazunk mellettük. Ellenük. Tartózkodás elutasítottuk őket. 97-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás. A 97-est elvetettük. 98-as mellette, ellene. Tartózkodás. A 98-ast elutasítottuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Százas mellette. ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 25-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 101-es mellette. Bocsánat, itt részenként szavazunk. Az első rész az itt szereplő kifejezések nélkül, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Második rész, 101-es második része, mellette. Ellene. Tartózkodás. A 101-es második részét is elfogadtuk. 26-os mellette. ellene, tartózkodás, elfogadva. 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es mellette ellene tartózkodás a 104-est elutasítottuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 107-es mellette ellene tartózkodás a 107-est elutasítottuk 108-as mellette. Ellenem. Tartózkodás. 108-as elutasítva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A 27-est elfogadtuk 28-as mellette ellene, tartózkodás, 28-ast elfogadtuk. 29-es, mellette, ellene, tartózkodás, 29-est elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene kitartózkodik, a 30-ast elfogadtuk. 110-es okafogyottá vált, következik a 111-es, ki van mellette, Ki van ellene? Ki tartózkodik? 111-est elutasítottuk. 112-es mellette. Ellene. Tartózkodók. 112-es elutasítva. 113 mellette. Ellette, ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 114 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 115 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodók, 117 elfogadva, 118 mellette, ellene, tartózkodók, 118 elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene, B tartózkodók, elfogadva. Ezzel egyenesen a C kompromisszumhoz érkezünk. Igen, Daffur. Csak egy szóbeli módosításom lenne amelyről, amely elkezdett körözni, és amelynek az a célja, hogy ezt a javaslatot az ECON szakbizottság kompromisszumához közelítse. Valójában arról van szó, hogy a felügyeleti szerv elnökét a tanács kell jóvá hagyja, a kinevezését pedig a központi bank irányító testülete kell megtegye, az után, hogy a parlament egyetértett a jelöltéssel. És ehhez ugye a parlamenti meghallgatás szükséges. Bárki ezzel ellenkezik, hogy ez a szóbeli módosítás szavazásra kerüljön? akkor szavazunk róla. Tehát akkor következik a szóbeli módosítás, amelyet Daf úr terjesztett elő. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Szóbeli módosítást elfogadtuk. És ezzel A 123-as következik. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 124 mellette ellene Elfogadva. 129, 125-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. D kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. D kompromisszum elfogadva. 127-es mellette. Ellene. Tartózkodók. 127-es elutasítva. 128 mellette. Ellene tartózkodók, 128-as elfogadva. 130 mellette. Ellene. Tartózkodók. 130-as elutasítva. 34-es mellette. ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Ne haragudjon, elmondaná, hogy hogyan alakultak a szavazási arányok? 34-es, 13-an mellette, 9 ellene. Ezzel a 132-eshez érkeztünk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 36. Mellette. Ellene. tartózkodók, elfogadva. 13 mellette, 90 ellene szavaztak. 37-es mellette, ellene, tartózkodók, 37-es elfogadva, 38 mellette, 33 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 134-essel kapcsolatban néhány szóval kiegészítjük ezt. A National Parliament of Participating Countries szavak. Ki az, aki mellette szavaz? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. 135. Mellette? ellene tartózkodók elutasítva. 136 mellette ellene Elutasítva. 11-11 ellenében. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 137 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 141 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 132, 142 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 143 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 144 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. E kompromisszum következik. Mellette tartózkodók, elutasítva az elkompromisszum. 145 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 41-es mellette ellene. Elutasítva. 139. Tízes? A tízes és a tizenegyes. Tíz-tizenegy ellenében. Le akarják ellenőrizni? 139-esről mellette ellene tartózkodók elutasítva. 140 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 42 ellene, tartózkodók elutasítva, egyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 44 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 45-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötvenes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 51 mellette, ellene, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. F kompromisszumot elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. G kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 58. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 59 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 60-as mellette. Ellene tartózkodók, elutasítva. Hetes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, Elfogadva. Ne haragudjon, leellenőrizhetnénk? Mert én 11-11-nek számoltam. Akkor erről ismét szavazunk. Akkor erről a módosításról ismét szavazunk mellette. kellene. Elutasítva. Most pedig következik a 9-es módosítás. A korábbiak egy blokk részét képezték. Tehát 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 67. Elnézést. 68-as. Javítja magát az elnök. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 69 mellette, nem, 70 elnézést mellette, ellene, el, ö, tartózkodók, elfogadva. 71. A 69-es okafogyottá vált, tehát 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 72 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. H kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 14-es. Mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Gualtieri úr kérte szót? Igen, köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy a i kompromisszumot megosztva szavazzuk, hogy az első rész a, külön, a második résztől elkülönüljön, hogy a nemzeti parlamentek és a releváns szakbizottságok is belekerüljenek. Ezt szeretném kérni tehát. Bon. 34A and, then and 34B. Tehát akkor 34-es A és B hogyha senki sem ellenkezik, akkor ezt így fogjuk megszavazni, tehát az i kompromisszumról van szó. Először az első részről szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva az első rész, második rész, i kompromisszumból, mellette. ellene. Tartózkodók. Második részt elfogadtuk. Tizenhatos mellette. Ellene. Tartózkodók. 16-ost elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Oui, nous en arrivons au compromis J így a J kompromisszumhoz érünk. Dafur. Ez koherens azzal, amit a C kompromisszum kapcsán tettünk. Az elected, megválasztott szót látjuk itt. az 1, 2, 3, 4, 5, 6. sorban ez az approved szó kellene, hogy itt álljon, nem az elected. Tulajdonképpen ugyanazt jelenti, de azért mégis kicsit más a hangzása. Igen, most hát ezen megjegyzés figyelembevételével, tehát a koherencia figyelembevételével következik a J kompromisszumról való szavazás mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. Ne haragudjon, még egyszer mi volt pontosan a szavazási arany? 10-12 ellenében. Sajnálatos, de hát ez van. Akkor következik a 17-es mellette. ellene, tartózkodók, elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 81. Ellene, tartózkodók, 81-et elfogadtuk, 18-as, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19. Elnézést, van itt még egy hozzáadás. A 82-esnek egy részét hozzáadjuk ehhez. Tehát ki az, aki megszavazza, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19-es mellette, Bon, qui est contre Ellene tartózkodók, elutasítva. 83-as mellette, elutasítva. 84-es. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 85 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. 86 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 87 mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Most pedig következik a végső, végső szavazás a teljes véleményről. Ki az, aki mellette van, mellette szavaz? ellene, tartózkodók, és ezzel elfogadtuk a véleményt. 18 mellette, kettő ellene szavazott, és egy tartózkodás volt. Gratulálunk az összes kollégának. Monsieur Brock, vous avez la parole. Ich habe einen Punkt. Egy felvetésem van, ami nem közvetlenül függ össze ezzel. Elolvastam a kompromisszumos módosítókat Szilvi Gulán jelentéséről az Ekonszak bizottságban. Ez tartalmaz javaslatokat, az Európai Parlamentnek milyen szerepe legyen ezekben a kérdésekben, illetve a nemzeti parlamentek szerepéről, és ez teljesen szembe megy az Európai Parlament irányvonalával. Ez intézményi kérdés. Ezért kérem annak a felülvizsgálatát, hogy az ECON intézményi kérdésekben beterjeszthet olyan javaslatokat, ami ellentmond az illetékes szakbizottság irányvonalának az adott kérdésben. Ezt meg kell vizsgálnunk, még mielőtt az ECON itt bármilyen döntést hozhat. Mr. Duff? Yes, I mean, I, I... Azt hiszem, Brock úrnak, mint mindig most is alapvetően igaza van. Mint jelentéstevő, tehát ebben a minőségemben beszéltem az ECON illetékeseivel, megpróbáltuk tisztázni az álláspontunkat, hogy mi a parlament álláspontja ebben a kérdésben, és hogy ez összhangban legyen az elnökség döntésével. Gajtieri? Ezt kiegészíteném azzal, hogy minden, ami kapcsolódik a szerződés esetleges módosításához, kizárólagosan a mi bizottságunk hatáskörébe tartozik. És ugyanúgy minden, ami az EU intézményi kereteivel, az intézmények szerepével függ össze. Ez is mind-mind a mi szakbizottságunk kompetenciája. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Brock kollégának igaza van, amikor kihangsúlyozza, hogy a mi szakbizottságunk az illetékes az ilyen kérdésekkel kapcsán. Prise de parole sur ce sujet, non? Ezzel a témával kapcsolatban nincs más hozzászólási kérés, nincs akkor nyugtáztuk az egybecsengő észrevételeket ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és levelet fogunk írni, amit a szakbizottságunk elnöke ír majd alá. Az Ekon szakbizottság elnökasszonyának intézzük ezt a levelet, és felhívjuk a figyelmet az Alkotmányügyi Szakbizottság jogköreire, és ezt a levelet megküldjük az Európai Parlament elnökének is. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen eredménnyel jár ennek a hivatalos levélvel levélnek az elküldése, hogyha önöknek ez megfelel, úgy gondolom, hogy ez a legjobb eljárási mód. annak érdekében, hogy az itt kialakult álláspontot ismertessük. Köszönöm. Maintenant que la séquence de vote est terminée, nous... A szavazás ezzel véget ért, illetve a célegyenesbe jutottunk a napi rendünket tekintve. Az utolsó téma következik, Kazini elnök úr e, jelentése a 186-os, e, 187-es cikkek értelmezése az eljárási szabályzatban a tekintetben, hogy a bizottságok összetétele és a póttagok szerepe miként alakul. Mais ceci étant, en l'absence euh, du président Casini... De mivel Casini elnök úr nincs itt, és ő a felelőse, az előadója ennek a jelentésnek, és amennyiben, vagy ha csak nem kíván valaki mindenképpen ma hozzászólni a témához, javaslom, hogy Kazini elnök úr távol létében halasszuk el ennek a témának a megbeszélését. Ha csak valamelyik frakció, vagy valamelyik képviselőtársam nem kíván észrevételt tenni ezzel kapcsolatban ugye Kazini elnök urat nem tudjuk meghallgatni, ő nem tudja ismertetni a munkáját. Dafur, tessék. Elnök asszony, szerintem jóvá hagyhatnánk ezt a levelet vita nélkül is ebben a formában. Én legalábbis minden gond nélkül el tudnám fogadni. Gátyéri úr? Kérte a szót, Gátyéri úr? Igen. A mi frakciónk támogatja ezt a javasolt értelmezését a 187-es eh, eh, cikknek. Ennek az indokait már elmondtuk a vitában, korábban. Szerintünk ez az értelmezés eh, jobban, koherensebben kapcsolódik az arányos képviselet elvéhez, eh, miszerint a frakciók ilyen kép, megfelelő arányos képviseletet kell, hogy kapjanak a szakbizottságokban, és ezt a képviseletet, ezt az elvet mindenképpen garantálni, biztosítani kell, ezért elfogadjuk a javasolt értelmezést. Yes, so without, uh... Igen, anélkül, hogy itt húznám az időt, mi is egyetértünk ezzel az értelmezéssel, tehát ezt elfogadhatjuk. Voilà. Rendben. A hatékony működés érdekében, és annak érdekében, hogy minden feltétel teljesüljön a határozat képességhez, amennyiben teljes a konszenzus, a Kazini úr által ismertetett értelmezést senki nem ellenzi, akkor javaslom, hogy hagyjuk jóvá ezt az értelmezést. Minden frakció konszenzusát élvezi ez az értelmezés, amit az elnök úr közé tett. Köszönöm, akkor ezt továbbítom az elnök úrnak, és köszönöm minden képviselőtársamnak a munkáját, az ülést pedig berekeztem.